előkészítését illetően, ahogy ezt az intézményközi eljárásban is rögzítették. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hölgyeim és uraim. A vitát lezárom, és holnap lesz a szavazás erről. A következő napi rendi pontunk egy ismételt jelentés Tirolia úr részéről az Európai Unió és a tengeren túli osztak és területek társulása. Meg is adom a szót a készülök négy percre. Elnök úr, kedves kollégák! A jelenlegi döntés, illetve lejár az év végén. Az új megállapodás megkötésére alapvetően fontosságot kell, hogy tulajdonítsunk a jelenlegi helyzetben. A globalizáció, az új kihívások, az éghajlati kérdések megint csak olyan kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell. Nagyon fontos tehát a fejlődéssel kapcsolatos kérdések felvetése ezen területek kapcsán is. Hiszen nagyon sok nehézséggel kell szembenézniük ezeknek az országoknak, mivel kiszolgáltatottak ebben a környezetben, úgyhogy ezért van szükség a 2014-es, 2020-as időszakra a megállapodás felülvizsgálatára, és ezért fontos a partnerség Jelezni szeretném, hogy nagyon ö, sok munka ö, fekszik ennek előkészítésében, hiszen széles közű konzultáció folyt, zöld könyv készült, és egy dokumentum aláírására is sor került két évvel ezelőtt. Ahogy önök is tudják, a szakbizottság is hozzájárult ehhez a munkához, egy meghallgatást is szervezett szeptemberben ebben a témában. Külön örülök annak, hogy a következő partneri kapcsolat fontos lépést fog megtenni a szegénység csökkentése terén, olyan keretek között, amely ezen területek ö, szükségleteinek felel meg. Azért van még tennivaló annak érdekében, hogy a jövőben elérje célját. Négy prioritást említenék az ajánlásból, Először is a versenyképesség növelés ezen a területen tekintettel arra, hogy az innováció, a vállalkozási szellem alapvetően fontos az előttük álló kihívások legyőzése céljából. A versenyképesség is bevehető az együttműködési programba, a kutatás és a vállalkozások támogatása is. Ezen kívül részt is vehetnének ezek az országok ezekben a programokban, hogy megfelelő operatív programokat hozzanak létre. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a kereskedelmi kérdések mennyire fontosak ezen területeken, úgyhogy az EU kereskedelmi politikája, illetve a tarifák fokozatos elengedése terén sokat segítene. A bizottság nem lát eléggé messzire a származási szabályokat illetően bizonyos országokat, a Mauritius szigeteket, vagy a Szeselt preferenciával kezeli. Ez viszont nem föltétlenül igaz a mi általunk megcélzott területekre. Az eljárás egyszerűsítése, az EFA, a 11. EFA ideális végrehajtása fontos lenne, figyelembe véve a kapcsolatokat a tengeren túli területek, illetve a, azon országok között, amelyekhez tartoznak, fontos lenne. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, ha megengedik, vagy inkább nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és most a Cash DI következik. Maria Dosseo. Köszönöm szépen. Tisztességes fejlesztési feltételeket kell megteremteni a legtávolabbi területeken is az Európai Unióban illetve a tengeren túli országok és területek számára. Éppen ezért üdvözlöm ezt a jelentést, ami rámutat az európai szolidaritásra. Ez az egyik legfontosabb elvünk. Illetve azt is megmutatja, hogy milyen speciális helyzetben vannak ezek a területek. A körülmények lényegesen rosszabbak, sokkal inkább kiszolgáltatottak ezek az országok, éppen ezért a az együttműködésnek sokkal nagyobb fontosságot kell szentelni. És különösen oda kell figyelnünk arra, amikor esetleg hátrányosan érinti őket az EU által megkötött megállapodások valamelyike. Gondolunk itt például a halászatra. A negatív itt bizonyos pozitív diszkriminációra lenne inkább szükség a negatív fejet, amit a bizottság most alkalmaz. Köszönöm szépen, Moris Ponga úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak a munkáját, az együttműködést, a tengeren túli területekkel kapcsolatos e, megállapodásban. Mint európai ö, parlamenti képviselő, aki innen származik, nagyon örülök ennek. Nagyon fontos, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni az előttük álló kihívások leküzdésében, és jó lenne, ha a bizottság az új javaslat keretén belül erre valamilyen megoldást találna már nem a szegénység ellen kell küzdeni ezeken a területeken, hanem a versenyképességet elősegíteni és a fejlődést. Az egyik jelentős része ennek a jelentésnek az, hogy ezt sokkal jobban figyelembe vegyük a közösségi program keretén belül. Ez nagy előrelépés lenne. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Basescu. Baszeszkó asszony lesz utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, még hogyha nem is képezik hivatalosan az EU részét, a tengeren túli területek és országok nagyon fontos szerepet töltenek be, ezért ez a keret nagyon fontos mindkét fél számára. Ez segít nekünk abban, hogy erősítsük a versenyképességet és csökkentsük ezen területek sérülékenységét. Az Európai Uniónak együtt kell működnie ezen országokkal, és hangsúlyt kell helyeznie azokra a szektorokra, amelyek gazdasági növekedést érnek el, például a turizmusra és a mezőgazdaságra. Támogatni kell a halászatot ezeken a területeken, főként amikor az illegális halászat leküzdéséről van szó. És nem utolsó sorban az a segítség, amit ezeknek az országoknak nyújtunk, azoknak sokkal jobb integrációt kell elérnie ezeknek, ezeket az intézkedéseket úgy kell kialakítani, figyelembe vegyék ezen területek specifikását és különbözőségét. Most kirjekon Hedegard dolog. Hedegard, biztos asszony. Köszönöm szépen eh, Tirolián úrnak a jelentést ismét. A bizottsága javaslata kidolgozásánál minden felett meghallgatott, a végleges szöveg is megmutatja, hogy a bizottság messze menően elkötelezett a tengeren túli országok és területek fejlődése iránt. Az előttünk lévő javaslat nem csak a sokféle kihívást veszi figyelembe, ami ebben a térségben érvényesül, hanem azzal is számol, hogy milyen előnyökre és lehetőségekre lehet a jövőben számítani. A 2001-es társulási határozathoz képest komoly előrelépést jelent, hogy a környezet, az éghajlatváltozás, illetve a természeti katasztrófák csökkentésével foglalkozó kérdés külön fejezetet kapott. Ami pedig a versenyképességet illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a versenyképesség fokozása az egyik legfontosabb célja az EU és a tengeren túli országok közötti kapcsolatrendszernek, és a társulási határozat is remélhetőleg ezt fogja elősegíteni. Mi ezt a kérdést egy átfogó kérdésként kezeljük. A bizottság továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megfelelő feltételek mellett a tengeren túli országok is részt vehessenek európai és uniós programokban, horizontális programokban. Ugyanakkor a tengeren túli társulási határozat nem tartalmazhat eszköz specifikus rendelkezéseket, mert ez a jogszabályokkal ellentétes lenne. Egyszerű és hatékony szabályokra, eljárásokra van szükség a program készítésben, illetve a pénzügyi támogatásban, mégpedig a tengeren túli országokkal való konzultációt követően kell ezeket megalkotni. A pénzügyi támogatásra vonatkozó döntés a 11-es fejlesztési alap keretében érvényesül majd. Ami a kereskedelmet, illetve az eredet igazolást, az erre vonatkozó szabályokat illeti, a mostani határozat komoly előrelépést jelent a tengeren túli országok számára. A preferencia rendszer ugyan fennmarad, de a az eljárások lényegesen egyszerűsödtek kis szállítmányok esetében, és végezetül, de nem utolsó sorban lehetővé válik eh, a tengeren túli országok számára a derogáció. A termékspecifikus szabályok is egyszerűsödnek, különösen a halászati termékek esetében. 2017 eh, után az önregisztrációra is mód nyílik az import esetében. A bizottság egyetért a határozatban foglaltakkal, és ez már a javaslat szövegében is szerepelt, az együttműködésnek számos formája lehet, információcsere, a legjobb bevált gyakorlatok cseréje, vagy programokban való részvétel. A tengeren túli társulási határozat olyan szabályokat és eljárásokat irányoz elő, amelyek lehetővé teszik az azonos régióban lévő országok közötti partneri kapcsolatok elősegítését, tehát a szomszédsági kapcsolatok erősítését. A korábbiakban a tengeren túli országok és az EU együttműködött a munkanélküliség, az oktatás, a szociálpolitika területén, Grönland és Új-Kaledónia kiváló példái ennek. Az együttműködés kiváló volt, és a jogalkotási javaslat is erre irányul, ami a járványos betegségeket illeti. Ez is egy nagyon komoly kérdés a tengeren túli országok esetében, és a szociális kérdésekkel a határozatban egy külön fejezet foglalkozik. Végezetül az Európai Parlament fokozott szerepet játszik, és erre utal a jelentés is. Az Európai Parlament képviselői szorosan együtt fognak működni majd az ezirányú tárgyalásokban, illetve eszme cserékben. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a biztos asszonynak.